Possiamo iniziare, buonasera, buonasera a tutti. Kellemes délutánt kívánok valamennyiüknek, megkezdjük a munkát. Guerrero kolléga nincs jelen, balesete volt, eltört az egyik lába. Fel fogjuk hívni természetesen, és a lehető legjobbakat kívánjuk. A napirend elfogadása az első pontunk. Június 7-én megkapták a napirendünket. Szerintem a ma esti koordinátori ülés 17.30-kor teljes egészében le kéne bonyolítani. Persze jó, ha nem sikerül, akkor sem tragédia. Martin kollégát most nem is látom. Minden esetre ez azt lehetni, hogy David Martin jelentése holnap már 9-kor sorra kerülhet a vizsgáló bizottságokkal foglalkozó jelentésről, aztán a néppárt az európai szemeszterrel kapcsolatban is van egy jelentés, és ezről is eszmecserét kéne folytatnunk holnap délelőtt a szavazás és a Győri asszony való találkozó között kerül erre sor. Ha nincsen kifogásuk, akkor ezt meg is beszéltük. Az elnök közleményei adják a következő napi rendi pontot jelentéstevők kinevezése. Traszkowski úr a néppártok részéről, Geredi úr a szocialistáktól lenne a ügyrend 70. cikkének megváltoztatása a szocialisták Brodzó Bohata asszonyt nevezték meg. Aztán a jogi szakbizottság a közlemény, vagy a közlöny elektronikus formában való közvetételével kapcsolatban szeretne lépéseket tenni. Iltref a saját kezdeményezésű véleményekről és felvetett egy ilyen dolgot. Szerintem, ha nincs kifogásuk ellen, ezt el is fogadtuk. Önök is tudják, hogy a szakbizottságunk egy delegációja Lengyelországba utazott május 24-26-a között kis létszámú delegációról van szó. Enrique Guerrero, Gurmai asszony, Duff úr, illetőleg jó magam voltam tagja ennek a delegációnak. A lengyel kolléga pedig természetesen lengyelként és nem szakbizottsági delegáltként volt jelen. Fontos személyiségekkel találkoztunk, Szikovszki úr, aki a külügyminiszter, aztán a külpolitikai ügyek helyettes minisztere, is jelen volt, Spuna úr a jogi ügyek, aztán Bernatovics asszony, aki államtitkár az európai ügyekkel foglalkozó minisztériumban, Dogieve Levics úr is a meglátogatottak között szerepel szintén az európai ügyekért felelős minisztériumban államtitkár, megérkezett a lelnök asszonyunk is, és a lengyel kormány vázolta azokat a prioritásokat, amelyeket a saját elnökség idején fognak képviselni. A gazdasággal is foglalkozó gazdasági kamarák, aztán a növekedés témája is felmerült. Minden esetre fontos lezárni a csatlakozási tárgyalásokat a horvátokkal, és természetesen tárgyalni kell további tagjelölt államokkal, ami pedig a mi szakbizottságunkat illeti, önök is tudják, hogy a lengyel kormány érdeklődést mutatott a transzparencia regiszterrel kapcsolatban, a nők és férfiak egyenlő elvárással kapcsolatban, és egy néhány továbbit is említhetnék. A szemben jártunk, a szenátussal is találkoztunk. A kozák témája volt az, ami bennünket különösen érdekelt. Pillanatnyilag egy lengyel törvényen dolgoznak, ebben az ügyben, és most folynak a viták Lengyelországban. Alternatív szavazási rendszerekről van szó, távszavazás és egyéb kérdések, aztán az alkotmánybírósággal is beszél, beszéltünk, Linszki professzor úr aki az elnöke ennek a testületnek. Nagyon intenzív párbeszédet folytattunk vele, hosszasan tárgyaltunk vele. Felvetettük a csatlakozás témáját, ez egy EMRK-hoz milyen kihatással lenne ez az Európai Emberi Jogi Bírósághoz való csatlakozás EU szinten, milyen kihatása lenne ez a Luxemburgi Európai Bíróságra, aztán találkoztunk a egyetemi hallgatókkal, a Civitas szervezet képviseletében, és mint az ilyen találkozók alkalmával az lenni szokott, találkoztunk civil szervezetek képviselőivel is, és a végén még egy sajtótájékoztatóra is sor került. Kakovski úr indítványára jal egy határidőt nevezek meg a módosító indítványokkal kapcsolatban. A tanács jegyzőkönyvvel kapcsolatban június 20-a 12 óra az egyoldalú nyilatkozatokkal kapcsolatban, amelyeket a tanács jegyzőkönyvéhez fűznek, és július 11-én, 12-én szavazni lehetne erről. Most pedig DAF kolléga jelentkezett szólásra. I think so far we have not... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy eh, nem kaptunk eh, erről a jelentésről írásos anyagot, éppen ezért nem hiszem, nem tudom, hogy hogy lehetne a következő jövő hétfő előtt módosítókat benyújtani, persze meg lehet próbálni, de elég szürreális lenne. Sì, ma insomma il segretariato mi riferisce Nos, most mondják a titkárság képviselői, hogy szék kiosztásra került a jelentés, úgyhogy meg kéne próbálnunk mégiscsak. Ha meg nem sikerül, jó, hát mindent meg lehet változtatni. Semmi sem végleges a halál kivételével. Most pedig nézzük március 22-e, április 18-19 és május 23-24-i jegyzőkönyveket megkapták ezeket a jegyzőkönyveket, ha nincs hozzáfűzni valójuk, akkor ezzel elfogadtuk, és már nagyon jól haladva elértük a negyedik napirendi pontot, az alelnökök megválaszra vonatkozó szabályzat 13. és 18. cikkének értelmezése, a pont címe. Én jó magam vagyok, a jelentés készítője. Október 5-én kaptam ilyen irányú megbizatásomat Azért foglalkozunk ezzel a témával, mert Buzek úr egy ilyen indítványal állt elő, szeptember 3-ai levelében. Van egy munkadokumentum, amit kiosztottunk, és Wieland kolléga jó néhány ötlettel állt elő, ezeket megvizsgáltuk. Lényegében három pontról beszélek, ezek meglehetősen egyszerűek. Júliusban alelnököt kell választani. Nagyon helyes lenne ebben az esetben, hogyha addig ez világos lenne, ez az ügy. Van itt egy kis dokumentum, amely három pontot tartalmaz. Az első és második pontot elmagyarázom mindjárt, de mint már elmondtam a bevezetőmben, ez nem bonyolult ügy, egyszerű ügy, ez itt megoldást lehet találni véleményem szerint, és kellő időben meg kéne találnunk a szavazás előtt, a júliusi plenáris előtt, tehát a megoldást. A harmadik pont viszont, hát mondjam azt, hogy kicsit bonyolultabb. Éppen ezért talán a harmadik pontot egy kicsit külön lehetne vizsgálni. meg kéne állapítani, hogyan választunk egy alelnököt, hogyha csak éppen egy ilyen poszt üres. Azt hiszem abban van megállapodás a nevet illetően a frakciók között, és akkor hogy lehet eljárni? Felkiáltással lehet-e megválasztani, vagy titkos szavazásra van szükség ebben az esetben? Én azt mondom, igen teljesen egyértelmű a helyzet, igenis felkiáltással is meg lehet választani valakit, hogyha csak egyetlen jelölt van, illetőleg a jelöltek száma nem magasabb, mint a megüresedett helyek száma, akkor ezt felkiáltással is el lehet fogadni. Szerintem ezt így megtehetjük. Ha önök egyetértenek, akkor lehagyjuk is ennyiben. Ki dönt? Ez a következő kérdés, hogy van-e ilyen lehetőség, hogy felkiáltással választunk. Itt is elég egyszerű a helyzet egyébként. A szabályzat azt tartalmazza, az eljárási szabályzat, hogy lehet így választani, tehát ez nem kötelező, de a lehetőség fennáll. Ki dönt ilyen esetben, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy nem? Én azt mondom, és a logika azt mondja szerintem, hogy azt tegye ezt meg, aki vezeti az ülést, vagyis az elnök. Ez lenne az első két pont. Én most úgy látom, hogy itt nincs nagy gond. És szerintem ezeket ebben a formában el tudjuk fogadni holnap délelőtt. A harmadik pont a modalitásokat szabályozza. Itt lenne egy javaslatom Tényleg nem akarunk bizonytalanságot teremteni, ezért azt javaslom, hogy amennyiben több név van, több jelölt van, akkor legalább a nevek felének rajta kell lenniük a választási cédulán. Szerintem ezzel az ügyet világossá tehetjük. Wieland úr viszont szót kért, parancsoljon. Sajnos nincs hang. Mikro. Igen. Igen, rossz lámpa éget. Köszönöm, elnök úr. Az eljárási javaslat a mai keretek között szerintem így elfogadható, ami a két pontot illeti. Alelnököt választunk, pillanatnyilag úgy néz ki, hogy egyetlen jelölt lesz a júliusi ülésen, viszont úgy gondolom, hogy az ön által felvetett kérdés, ami a sorrendet illeti, ez szerintem elég egyértelmű a második kérdésben már nem vagyok annyira biztos, hogy nem kellene július után majd erre visszatérnünk. A 13. cikk a titkos szavazás elvéből indul ki, ez az alapelv tehát, és ez azt jelenti, hogy felkiáltással lehet választani, nem titkos szavazással lehet választani. Milyen lehetőség van, hogyha adott számú jelölt van. Hogyha csak egyetlen jelölt van az elnök személyére. A 13. cikk első bekezdésének, első albekezdésében az szerepel, hogyha egyetlen jelölt van az elnökre, a, és a korelnök, aki, a, bocsánat, nem a korelnök most pillanatnyilag, hanem a legutóbbi elnök, tehát aki hivatalban van még, amennyiben, az ország, amennyiben a parlament tagja, és ő azt mondja, hogy ő nem szeretné, hogy titkos szavazás legyen, és felkiáltással szavazanak. Ez nagyon nehéz helyzetet teremtene, hogyha ezt megengednénk. Úgy gondolom, hogy az alelnök esetében, most júliusban még, igenis, el kéne fogadni az önjavaslatát, de vissza kéne térni a harmadik kérdés összefüggésében ahhoz, amit én most elmondtam az imént, tehát hogy a titkos szavazást mikor kell megtartani, hogyha az eljárási szabályzat a titkos szavazás elvéből indul ki, akkor a kivételt nem mérlegelésre bízzuk, hanem konkrétan definiáljuk, mikor lehet ezt a kivételt alkalmazni, amikor nem kell titkosan szavazni, és ez nagyon nyitott még pillanatnyilag. Szerintem az alelnök választásnál nem lehet ez gond, csináljuk meg, folytassuk le, de vissza kell majd térni a pontra, hogy megbeszéljük szerintem és szerintem egy átmeneti ideiglenes értelmezés az, amit alkalmazunk most. Ami pedig a harmadik kérdést illeti, a 2.2-es az ön dokumentumában egyrészt azt tartalmaz az eljárási szabályzat, hogy abszolút többséget kell teremteni. Az alelnök, a kvesztorok kérdésében azonban lehetőség van arra is, hogy egyetlen egy szavazatot adnak le és két, két szabályozás egymás ellen, egymással szemben áll, szembe megy. Ezzel foglalkoznunk kellene. A szocialisták itt a parlamentben rendelkeznek egy megfelelő szabályozással, ahogyan ezt elmondta. Talán a szocialisták és demokraták eljárási szabályzatát kéne megnéznünk, mert az egy elég jó megoldást kínál, akár még szó szerinti változatában is. Van-e további hozzászólás? Akkor most döntenünk kéne. Villant kolléga támogatja a harmadik pontot? A második pontnál úgy látom nem támogatja. Én azt javasoltam, hogy ezt oldjuk meg, ha csak egyetlen jelölt van, akkor az elnök, ez éppen elnöklő képviselő dönthet, hogy legyen titkos szavazás, vagy felkiáltással is lehet -e szavazni. Ez az ő dönt, ezt az ő döntésére bízok. Tehát egyelőre maradjon így, ezt javaslom. Aztán esetleg júliusban itt a felkiáltással legyen szavazás, ugye? De ha azt mondja, ha egyetlen jelölt van, akkor nem ért egyet. Mikor nem ért egyet, nem egészen fura. Valahogy nem értettem pontosan, amit ön mondott. Tehát felkiáltással és titkosan is lehet szavazni. Mind a két lehetőség megvan, de a mérlegelés lehetőségét nem bővíteném túlságosan egy személy esetében. Nem tudjuk kifogadott esetben a székben ülni, hogyha a jelöltek száma ugyanakkora, akkor felkiáltással lehet szavazni, ha 40 képviselő vagy egy frakció nem kér titkos szavazást. Tehát ezt a mérlegelési lehetőséget az elnök szintjén szeretném csökkenteni, nem akarom kibővíteni. Ez azt jelenteni, az én álláspontomhoz képest, én azt mondom, hogyha a jelöltek száma, mondjuk egy legyen egy egyszerű eset, nem? Egyetlen jelölt van, és egyetlen üresedés van. És akkor azt mondom, hogy felkiáltással lehet megválasztani, ha az elnök így dönt. Egyébként pedig másképp is lehet. Eddig egyetértünk, gondolom. Lehet, hogy az előbb nem voltam egészen világos. És hogyha most az én véleményemet elfogadják, akkor a következő választáson ez lesz felkiáltással eltekintve attól az esettől, hogy az elnök másképp dönt. De hát én is ezt akartam javasolni. Tehát egyet, egyet ért akkor ezzel, ugye? Ezzel a ponttal, de fur. Um, well, I agree we should put off the... értek azzal, hogy halasztanunk kellene a harmadik pontot, további átfont, átgondolás véget, de azzal is egyetértek, amit Viland úr, mint általános kijelentést tett, nevezetesen, hogy ne adjunk az elnökünknek túl sok diszkrecionális jogot ebben a kérdésben, ne ő döntsön ezekben az ügyekben. Lesznek olyan esetek, és például júliusban is eh, lesz egy ilyen, amikor egy jelölt lesz csak, de ez az egyes jelöltség attól még lehet vitatható. És a ház kívánhatja úgy, vagy gondolhatja úgy, hogy eh, tartózkodik formálisan az adott személy megválasztásától egy eh, titkos eh, szavazás során. Én azt gondolom, hogy júliusban egy ilyen helyzet keletkezhet. Én, az én ösztönöm azt sugalja, hogy ne legyenek közfelkiáltással történő választások. Kicsit avitt ez a módszer. Az apoteózis jó, de a közfelkiáltás... Quite frankly, um, if we're going to, uh, to alter... Tehát, hogyha ezeket a szabályokat értelmezni akarjuk, akkor legyünk alaposak az értelmezésben. Igen, de kolléga. Szeretném, hogyha ezt világosabban megfogalmaznak. Nem szeretnék olyat megfogalmazni, ami nem felel meg a szakbizottságnak. A 13-as cikkben az hogy az elnököt, az elnököket, illetve a pásztorokat titkosan választják meg, és a jelölteket pedig egyhangulag ajánlják. Hogyha a jelöltek száma nem haladja meg a rendelkezésre álló helyek számát, akkor felki- közfelkiáltással is meg lehet választani a jelölteket. Tehát van ez, egy, van ez a feltételezés, hogy annyi, pont annyi jelölt van, mint amennyi poszt van, és az eljárási szabályzat azt mondja, hogy akkor közfelkiáltásra meg lehet választani a jelölteket. A konkrét esetünkben viszont nincsen több jelölt, nem három-négy jelölt van, csak egyetlen egy posztot kellene betöltenünk, és itt megvan a lehetőség arra, hogy közfelkiáltással válasszuk meg a a posztra a szemét, tehát nehéz az, hogyha azt mondják, hogy ezt nem lehet közfelkiáltással megválasztani, akkor hogyha csak egy jelölt van egyetlen egy posztra. A második kérdés egy más jellegű, ki dönt erről, ki mondja azt meg, hogy közfelkiáltással választjuk-e meg, vagy sem. Úgy gondolom, hogy ugyanannak a szabálynak kell itt teljesülnie, mindig így tesszük ezt. Az elnök az, aki erről dönt, kivéve akkor, hogyha vannak olyan képviselők, akik ezt másképp szeretnék. Villand úr kért ismételten szót. Nos, tisztelt elnök úr, hogy ezt tisztázzuk. A jelenlegi júliusi választásban, választásnál egyetettünk az önjavaslatával teljes mértékben. Amit én és DEF kolléga is szeretnénk, az az, hogy ezt erre pontra még egyszer térjünk vissza erre a hármas pontra, és a következő körben gondolkodjuk majd el azon, hogy nem lehetne egy olyan szabályt bevezetni, például, hogyha, amikor már nem tud az elnök szabadon dönteni, és Duff úr is ö, erre, erről beszélt, az alapelv a titkos választás, ugye? És ö, vannak kivételes esetek is, Úgy gondolom, hogy mindenképpen egyfajta kórumra van szükség, ahol, ahol az elnök nem mondhatja azt, hogy közfelkiáltással választunk, hanem lehet, hogy kérik azt a képviselők azt, hogy titkosan szavazzunk. Ja, nur ganz kurz. Nagyon röviden szeretném támogatni mindaz, amit elhangzott, pont úgy, ahogy azt eh, Viland úr is megfogalmazta, egy kiegészítést tennék. Szeretnék utalni arra, hogy bármennyire is paradox ez, véleményem szerint a titkos szavazás lehetősége Defurere már utalt, ez egy jelölt esetében lehet, hogy sokkal fontosabb, mint két vagy három jelölt esetében. Egy személyes szempontból mondom, különböző hivatalokra pályáztam már az életemben, és tudtam, hogy csak akkor tudok vállalni egy hivatalt, hogyha tudom, hogy azok, akik döntettek arról, hogy engem ebbe a ö, hivatalba emeljenek nagy többséggel, akkor ez valóban széles körül legyen. Egy közfelkiáltás nem mindig kielégítő, mert bizonyos fontos hivataloknál a titkos szavazás sokkal fontosabb lehet. Szerintem a titkos szavazás más eredménnyel zárulhat, mint egy nyílt szavazást. Ezen el kell gondolkodni, és a jövőben annak lehetőséget is meg kell teremteni, hogy erről a jövőben az elnök dönthessen. Köszönöm szépen! Tehát így a választások kapcsán egy kicsit szűkítik az elnök körét. A hármas ponttal kapcsolatban Villand úr már utalt erre. Itt szükség lenne majd egy dokumentumra, erről majd szavaznánk holnap, és akkor ezt az álláspontot kell majd megtartanunk, amit ma is kifejtettünk. A következő választásnál úgy teszünk, ahogy az elnök dönt, viszont az, e- a szakbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy esetlegesen megváltoztassa az eljárási szavazatot erre vonatkozólag. Ez egyetértenek? Igen. Akkor rátérünk az ötös napirani pontunkra. Az 50-es és 51-es cikkek értelmezése. Ez Martin úr témája lenne, aki éppen nincs itt. egy társulási szerződésekről lenne születve nemzetközi szerződésekről. Martin úr azonban nincs a teremben. Ez azt jelenti, hogy folytatjuk a napi rendünket, a hatos napi rendi pont következik, lehet, hogy még közben befut Martin út, de kicsit átalakítjuk a napi rendünket tehát. Concerning the sixth point, I'm replacing Enrique, so I would like to get the floor. Nostra opinion. On the six. On the six. Okay. Quindi siamo passati, facciamo un... Se siete d'accordo passiamo al punto 6 ed è la modifica del regolamento. Nos, akkor a hatos napirani ponttal folytatjuk. 1049-2001-es rendelet a bizottság a tanács a parlament nyilvános dokumentuma ez való hozzáférés. Jöttem már ki azt, hogy itt van, meg is adom neki azonnal a szót. Mikrofont kérjük bekapcsolni. Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Anyanyelvemen fogok szólni, és így fogom önök elé tárni ezt a témát, és a általam készített jelentést is. Nos, a témával kapcsolatban Hosszasan beszéltünk már erről, és a szakbizottságunk már szavazott is az elmúlt év novemberében a dokumentumokhoz való hozzáférésről. Ezen szavazás után a LIBE szakbizottságnak kellett volna magát aktivizálnia, de ez a szakbizottság még nem adott meg határidőt a módosítók benyújtására, és ez azt jelenti, hogy e igazából e, nem tudtunk ezzel a témával foglalkozni, és ez nem rajtunk múlt. Az Európai Bizottság egy technikai jellegű átdolgozást terjesztett elő, ez márciusban történt meg ebben az évben. Ez tehát egy technikai újítás, mert a dokumentumokhoz való hozzáférést nem teljesítik ki, hanem inkább itt arról van szó, hogy az új hivatalokat, intézményeket is figyelembe veszik tehát különböző szerveket, intézményeket vesznek itt figyelembe a Lisszaboni szerződés értelmében. Korábban nem így volt, és a bizottsági javaslatban is csak arról van szó, hogy ezt a specifikus pontot kell megváltoztatni. Ez minden. A Lisszaboni szerződésről beszélve, a, rendeletet, a rendelet hatáskörét kiterjesztették az alapító szerződésben. A, azt írták, hogy a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak kell biztosítania hozzá férést. Most már a szerződés értelmében azt mondják, hogy minden egyes európai állam polgárnak joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az unió intézményeinek dokumentumaihoz, függetlenül attól, hogy ezek elektronikus vagy írott formában megtalálhatóak. Ami az Európai Bíróság, az Európai Befektetési Bank vagy az Európai Központi Bankot illeti, itt eh, a hozzáférés csak eh, adminisztrációs ügyekben eh, valósult meg. Eleinte Arról volt szó, hogy 2002-ben jelent meg a bizottság javaslata, utána sok idő telt el, míg valami tényleg történt, utána született egy alkotási állásfoglalás, most már a tanácssal és a bizottsággal együtt szeretnénk első olvasatban megoldást találni, ez az elképzelés azonban megbukott, ez azt jelenti, hogy az európai választások után ke- ö, újra kellett kezdenünk, mert ö, a korábbi jelentés már nem volt érvényben. Az Európai Bizottságtól kértünk egy új javaslatot, ezt még nem kaptuk meg ez idáig. Gondolom, hogy a bizottság képviselője is jelen van, lehet, hogy meg tudnák indokolni azt, hogy miért nem kaptunk semmit az indoklásban az is benne van egyébként, hogy a tanács kibővített hozzáférést nem tudta jóvá hagyni. Én érdeklődtem arról, hogy mi a helyzet a tanácsban, és el kell mondjam, hogy igazából semmit nem mondtak, vagy nem akartak mondani ezt illetőleg az Európai Bizottság lehető tanácsot támogatja, az is lehetséges, hogy a tanácsban különböző elképzelések vannak, ez teljes mértékben elképzelhető. Hogyha megnézzük a viszonyokat a tanácsban, és a bizottság azt mondja, hogy eh, a tanács hibás, nos, hát ki tudja ezt eldönteni. Most eh, arról van szó, hogy Szefkovics biztos eh, még a hónap végéig megkérjük arra, hogy egy új javaslattal álljon elő. Elnök úr, a következő a javaslatom. A szakbizottságunknak ön által kapcsolatba kellene lépnie a Libe szakbizottsággal, kapcsolatba kell lépnünk a Libe elnökével, Aguilar úrral, annak érdekében, hogy a szakbizottság ezen téma kezelését megkezdje, annak érdekében, hogy mi is tudjunk valamit most már tenni. Úgy vélem, hogy nem szabad ezt elhúznunk, mert hogyha technikai kérdésekről van szó, akkor ezt nem szabad összekötni az eredeti bizottsági javaslattal. Itt arra van szó, hogy kibővítik ezt a dokumentumot további intézményekre, de lassan megy a munka, nem szabad, hogy ez így maradjon. Jelenleg semmi nem történik a libe állásolása miatt. Lehet, hogy ön elnök úr elnöki minőségében kapcsolatba léphetne a Libán szakbizottsággal, és megkérhetné őket arra, hogy végre beindítsák ezeket a dolgokat. Most kíváncsi vagyok a kollégák véleményére. No, rileggevo la prima parte dell'articolo 15 che... A 15-ös cikket még egyszer átolvastam, és itt azt írják, hogy annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást lehessen adni, a civil társadalomnak is hozzá kell férnie a dokumentumokhoz, és az intézményeknek átláthatóan kell dolgozni. Tehát nem csak a klasszikus intézményekről van szó, Gurmai uh, mm, Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos Gerero úr nem tud itt lenni, mert lábát törte, és megkért engem arra, hogy helyette mondja el a véleményét. A bizottság egy új javaslatot tett azért, hogy az 1049 per 2001 per EK rendeletet módosítja, módosítsa. Ez a rendelet a dokumentumokhoz való hozzáférésről szól, és meg kell említeni azt is, hogy a LIBE is felelős szakbizottság is, az INTA, a JURI és a szakbizottságunk közösen fog véleményt tenni. Ez a jelenlegi javaslat nem ugyanaz, mint amit 2008-ban tette a javaslat, akkor Kasman úr volt a jelentéskészítő, illetve értem, aki asszony. A 2008-as javaslat a rendelet bizonyos aspektusait szerette volna eh, módosítani, ennek az 1049 2001-es rendeletnek. A jelenlegi javaslat viszont csak a rendeletet kiigazítja az új jogi változásokhoz, amelyeket a Lisszaboni szerződés lebelépése jelentett. Az új bizottsági javaslat nem helyettesíti a korábbit, és ez a jelenlegi javaslat csak technikai módosításokat tartalmaz, amelyeket a bizottság fontosnak tart ahhoz, hogy az 1049 per 2001-es rendeletet megfeleltesse a Lisszaboni szerződésnek. A Lisszaboni szerződés 15-ös cikke, illetve az Európai Unióról szóló szerződés 15-ös cikke tartalmaz ezeket a változásokat. Vannak kényes kérdések arra vonatkozólag, hogy jó-e az, hogyha a parlament most első olvasatban keres megoldást, vagy nem az új javaslattal kapcsolatban, de gondolni kell arra, hogy a 2008-as javaslat sem vezetett első vasúti megoldásra. Cashman úr Libe részéről nem ért egyet azzal, hogy itt két javaslat van, és nem jó az, hogyha ugyan ezen időben beszélünk erről, ezért Cashman úr azt szeretné, hogyha a bizottság benyújtaná egy új javaslatot, amely a két korábbi javaslatot összeköti, azonban ez nem valószínű, hogy megtörténik. Mindemellett, tehát két javaslat van ugyanarra a rendeletre vonatkozólag, és az első e, javaslatot még mindig tárgyalja a LIBE. A második javaslat, tehát az a javaslat, amelyről e, a következő AFKO ülésen beszélünk, itt a LIBE csak e, véleményt fog adni, a 15-ös cikkel kapcsolatban. Ecco, allora pregherei il rappresentante della Commissione di prendere la parola, il signor Legrand. Most pedig a bizottság jelenlévő képviselőjét kérem meg, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, Lagrinek hívnak. Szeretnék köszönetet mondani Etemaki asszonynak a nagyon konstruktív megközelítéséért, amit eh, mutatott annak irányába, hogy újra beinduljon ez a folyamat, hiszen tényleg megakadt ez a folyamat a múlt választások óta. Egyetemre kell lennünk, valóban két különböző dokumentum van előttünk. Van egyfajta mini javaslat, egy mini áttekintés, ezt így nevezzük a köreinkben. Ez egy nagyon egyszerű, korlátozott gyakorlat. Ez levonja a Lisszaboni szerződésből fakadó jogi, jogi következményeket. A Lisszaboni szerződés kiterjesztette a dokumentumokhoz való hozzáférést minden szervre és intézményre, és van egyfajta jogi különbözőség a szerződéses követelmények, illetve a jogakotás között. Ezért úgy gondoltuk, hogy a gyakorlat értelmében, amely nem kötődik csak ehhez a jogakotáshoz, lennie kell egy közvetlen eh, átvezetésének a szerződésnek a jogba, és úgy gondoltuk, hogy teljesen normális az, hogyha az Európai Bizottság egy ilyen javaslatot tesz. A, az állampolgároknak a Lisszaboni szerződés értelmében joguk van eh, ehhez, és ezt valóságá kell tennünk. Tehát még el nem fogadják ezt a jogszabályt, a rendeletet nem lehet kiterjeszteni más intézményekre, amit pedig a szerződés előír. Tehát, hogyha ezt a jogot nem valósítjuk meg azért, mert nehéz figyelembe vennünk a különböző aspektusait a dokumentumokhoz való hozzáférésnek, és hogyha nem látjuk az eredményét ennek a közeljövőben. Természetesen mi szeretnénk konstruktívak lenni a bizottság részéről, de úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdést önmagában kell vizsgálnunk, és itt jogi biztonságot, folytonosságot kell létrehoznunk azért, hogy a, az állampolgárok megkapják azt, amit hiszem, hogy szerződésben ígértünk nekik, ezért teljesítettük elő ezt az úgynevezett mini javaslatot. Reméljük, hogy a parlament, a tanács és a bizottság eh, eh, is együttesen látják, úgy látják ezt, mint egy logikus eh, lépést. Rátérve a 2008-as adagozási javaslatra, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a bizottság nem próbál elbújni egy intézmény mögé sem, hiszen a javaslat már elindult, a bizottság tett egy javaslatot, részt vett egy nagyon intenzív munkában, amit a különböző, szakbizot, a különböző szakbizottságokat is bevontuk, a tanácsi munkacsoportokat is, és az Európai Bizottságnak most már látnia kell, és meg kell érteni azt, hogy mi a helyzet, mielőtt még bármilyen módon meg tudná vizsgálni a dossziét. Tehát látjuk, hogy milyen, mi a helyzet most a parlamentben és a tanácsban. A bizottság ezt nem tudja. Nem tudjuk, hogy a parlamentnek mi az álláspontja ezt illetőleg. Volt egy alkotási állásrólás, amit előkészítettek, voltak módosítók, és 90 módosító volt. Tudjuk, hogy a módosítók nagy része, amely jelenleg is még készül, azok nem feltétlenül a rendeletre koncentráltak, hanem ezek számos kérdést említettek meg, amelyek vagy nem tartoznak ehhez az eljáráshoz, vagy ezek túllépik a lényegi keretét a jelentésnek, amelyeket persze meg kell vizsgálnunk. Tehát a bizottság nem próbálja feltartóztatni ezt az eljárást, nem próbál a parlament vagy a tanács mögé bújni. Megpróbálunk konstruktívan fellépni, és a parlamenttől azt várjuk, hogy egyértelmű álláspontot tárjanak elénk, hogy erre mi reagálhassunk a bizottság részéről. Május 28-án Sefkovics alelnök úr találkozik a jelentés készítőkkel, illetve a többi illetékessel, és reméljük, hogy ez majd lehetőséget kínál arra, hogy sokkal lényegesebben elmondhassuk azt, amit most is megpróbáltam önöknek mondani, és valószínűleg a dokumentum tartalmáról is többet beszélhetünk. De hogyha koncentrálunk a lényegére a rendeletnek, akkor valószínűleg sikerül majd előlépnünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Onorevole Duff, chiesto la parola, e là. Duff úr kért szót. Got, uh... Nos, az Európai Bizottsággal egy kicsit együtt érzek ebben az ügyben, rendkívül frusztráló eh, helyzetben találhatják magukat, eh, különösen jelen körülmények között, amikor is a parlament eh, nem lépett. Emlékeimet felidézve mondom, hogy az előző parlamenti ciklusban ebben a szakbizottságban mi egy meglehetősen kritikus véleményt szavaztunk meg, kritikus véleményt a jelentéshez kötődően, amely szerintünk homályossá tette azt a kérdést, hogy az intézmény összekeverte az intézmény dokumentumhoz való hozzáférési jogát a nyilvánosság dokumentumhoz hozzáférési jogával. De nem emlékszem pontosan, mert azért már elég hosszú idő eltelt a szavazás óta. Úgy gondolom, hogy az elnökünknek fel kellene vetnie ezt a problémát az elnökök értekezletén, tehát azt a problémát, hogy a házban a jogalkotási folyamat be van ragadva. A liszaponizációs törvény, illetve eh, ehhez kapcsolódó rendeleteket szerintem amilyen gyorsan lehet, olyan gyorsan kellene előmozdítani. Úgy látom, hogy más nem kért szót, akkor én azt gondolom, hogy a raportőr javaslata, miszerint a Libe szakbizottság elnökét megkérjük, hogy foglalkozzon ezzel az ügyjel. Noha én a másik ügyjel kapcsolatos vita vita miatt egy kicsit úgy érzem, hogy meg van kötve a kezünk, ugye az nem dölt el, és én azt gondolom, hogy ezt a 15-ös cikkel együtt kellene vizsgálni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy írjuk meg ezt a levelet, és eh, én pedig felvetem ezt a kérdést az elnökök értekezletén. Köszönöm, értem a asszony, köszönöm. És én magam is eh, támogatom egy ilyen levél megírását. Azért, mert eh, úgy gondolom, hogy ezt a technikai javaslatot gyorsan előre kéne vinni, nem gondolom, hogy a parlamentnek ezt az ügyet fel kellene tartóztatnia, és Andrew Duffnak pedig azt mondom, hogy igen, szerintem is igaza van, e, mégpedig jól emlékszik arra, ami az előző ciklusban történt. Valójában két dolog történt. Egyrészt e, a, beszéltünk a polgárok dokumentumhoz való hozzáférési jogáról, és az intézmények dokumentumhoz való hozzáférési jogához. És ezt a két dolgot tényleg nem szabad összekeverni. De azt gondolom, hogy ami az intézményekhez kötődik, azt előre kéne mozdítanunk, előre kéne vinnünk, és reménykedünk abban, hogy az Európai Bizottságtól majd jön egy sokkal szélesebb kitekintésű javaslat, amely megfelel majd a Lisszaboni szerződés betűjének és szellemének, vagyis az egész az intézményi rendszerben több átláthatóságot biztosít. Köszönöm. Akkor úgy tűnik, hogy ebben egyetértünk, és akkor így fogunk eljárni. Martin úr megérkezett, és így vissza tudunk térni az ötös napirendi ponthoz, amely az 50-es és 51-es házszabály bekezdés, illetve cikk értelmezéséről szól. Ez a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos társulási, bizottság társulási szabály. Martin úr a raportőre ennek az ügynek, és a megkeresést Morero úrtól kaptuk, március 4-én küldött egy levelet nekünk, hogy gondoljuk át ezt az ügyet. Martin úr, köszönöm elnök úr, és elnézést kérek, hogy nem voltam itt, amikor először foglalkoztak ezzel az ügyjel, de igen gyorsan haladtak az első napi rendi pontokkal. Nem csak Moreiro elnök úr kéri az értelmezését az 51-es eh, cikknek, hanem eh, az egész eh, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is. Én magam egyébként Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak tagja vagyok, és fontos, hogy önök ezt tudják, mert ilyen szempontból készítettem el az ajánlásaimat Vitel Moreira, azért terjesztette be ezt a kérést, mert egy sor társulási megállapodás tart a tárgyalásainak utolsó szakaszában a Mercosur, közép-amerikai országok, az Andok közösség, és ezek a megállapodások nem csak politikai, hanem legalább annyira kereskedelmi megállapodások is. Az 51-es cikk, mint ahogy itt mindenki tudja, arról szól, hogy közös bizottságok működhetnek, és a több bizottság egy közös jelentést készít, és egyszerre szavaz. Ezeket a közös bizottságokat ritkán kellene alkalmazni olyan esetekben, amikor egyenlő fontossága van egy ügynek a két bizottság szempontjából. Önök is eh, bizonyára tudják, hogy eh, az 51-es cikket eh, nemrégiben módosították, ugyanakkor a szabály megváltoztatása, értelmezési változásokat nem vet fel. A kérdés az az, hogy az 51-es cikket elfben lehet-e felhasználni az társulási egyezmények eh, esetében, ahol az AFETA az ügy ura, ugyanakkor legalább ennyire kereskedelmi jellegű megállapodásról van szó. Én eh, azt gondolom, hogy itt a társult bizottságok eh, ügyében nem kell új értelmezést adnunk, mert adtunk egy ilyet már februárban, és úgy gondoltuk, hogy, vagy úgy azt nyilvánítottuk ki, hogy az egyetértési eljárásban nem kell E, ilyen eljárást, e, illetve megközelítést használni, hiszen ott csak e, igennel vagy nemmel szavazhatunk, tehát ezt megteheti az illetékes bizottság is. Én azt gondolom, illetve azt javasolnám, hogy itt most csak az 51-es cikkkel foglalkozzunk, a közös bizottsági ülésekkel, akkor, amikor a két bizottságnak egyenlő hatásköre van. Szerintünk az 50-es cikk az, az 51-es cikk vonatkozhat Eh, eh, az egyetértési, illetve beleegyezési eljárásokra eh, is akkor, hogyha a fő téma mindkét bizottságnak a hatáskörébe tartozik. Hogyha ennek a meghatározásnak megfelel az ügy, akkor én azt gondolom, hogy az 51-es cikk értelmezése alapján ez a cikk alkalmazható az egyetértési eljárás alá eső szavazásoknál is. Nos, hogyha most hozzányúlunk ahhoz a korábbi megállapodáshoz, hogy az 50-es és 51-es cikknek más az értelmezése, akkor azt gondolom, hogy a kereskedelmi eh, nemzetközi kereskedelem területén világos a helyzet, úgy általában. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, én magam is hozzászólnék ehhez a témához. Martin úr egy nagyon érdekes munkadokumentumot készített el. A Moreira úr által felvetett kérdés rendkívül érdekes, közönösen, különösen a Lisszaboni szerződés életbe lépése utáni események fényében. De az a tény, hogy Moreira úr felvetette ezt a kérdést, lehetőséget biztosít a mi bizottságunk számára, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, és figyelembe vegyük a közelmúltban eszközölt változásokat, illetve eh, az egész Lisszaboni folyamatot és a Lisszaboni szabályokat. A Lisszaboni szerződés új hatásköröket, új felelősségeket ad az Európai Parlamentnek, különösen a nemzetközi a nemzetközi kereskedelmi megállapodások területén. Különösen a 217-es, 218-as cikk szerinti megállapodások esetén. A hetes melléklet a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak hatásköröket ad az Európai Unió kereskedelem politikájához tartozó ügyekben. És mivel új hatásköröket kapott az Európai parlament, és mivel úgy van megfogalmazva a hetes melléklet, ahogy megvan, és benne fel vannak sorolva ezek a megnövekedett hatáskörök, én úgy gondolom, hogy az INTA bizottságnak igenis hatáskört kell biztosítani akkor, amikor eldől, hogy egy ilyen társulási megállapodást elfogadunk, vagy sem. Mivel legalább fele részben kereskedelmi jellegű megállapodásról van szó. Szóval éppen ezért az én frakcióm egyetért Martin úrral, aki úgy értelmezte az 51-es cikket, hogy az a nemzetközi szerződésekhez adott hozzájárulás esetén, akkor, hogyha a nemzetközi szerződés nagy részt kereskedelmi témákról szól, akkor az INTA eh, gyakorolhatja ezt a jogát. Tehát, hogyha ilyen kereskedelmi vetülete van a nemzetközi szerződésnek, akkor az elnökök értekezletének döntése fényében természetesen az INTA bizottságnak jár a végső döntési hatáskör. Néhány héttel ezelőtt, május 27-én szavaztunk az ön egyik jelentéséről, elnök úr, ahol ön az 51-es cikket egy kicsit átfogalmazta volna. Ön akkor azt javasolta, hogy közös bizottsági ülések és közös bizottsági szavazatok esetén az eljárás akkor folytatható le, hogyha több bizottság hatáskörét érinti az adott ügy. A Cassini jelentést tehát már a mi bizottságunk elfogadta, de a plenáris még nem szavazott róla, a június, júniusin fog mondja a képviselőasszony. Tehát a Karzini jelentés az 51-es cikk megváltoztatott szövege szövegéből következik az, hogy utána elfogadjuk Martin úrnak a javaslatát. Ami azt jelenti, hogy ezt az ügyet két lépésben kell rendeznünk, eh, hiszen Martin úr eh, javaslatát ebben az esetben kicsit halasztani kell majd. Tehát eh, mindezen tények fényében és Moreira úr levelének fényében is azt gondolom, hogy a parlamentnek és az Alkotmányügyi Bizottságnak is érdekében áll, hogy megfelelő időt szálljon arra, hogy felmérje az egyes bizottságok hatásköreinek átrendezését. Ez azért fontos, mert ugye az Lisszaboni szerződés mindössze másfél évvel ezelőtt lépett hatályba. Tehát én azt gondolom, és azt akarom mondani, hogy az én frakcióm a szavazás, a hónapra tervezett szavazás elhalasztása mellett foglalna állást, hogyha a képviselők többsége ezzel egyetért, akkor azt javasolnánk, hogy a különböző szakbizottságok hatásköreinek eh, teljes átgondolásáról lenne érdemes eh, egy vitát tartani. Tehát mi szeretnénk folytatni a vitát, miközben megköszönjük Martin asszonynak, Martin úrnak a, a munkáját. Úgy tűnik tehát, hogy csak a módszerekben van eltérés köztünk, nem a lényegről. Először is eh, ugye arról van szó, hogy megvárjuk az 51-es cikkkel kapcsolatos szavazást a, a plenárison. Dafur, én tisztelettel azt mondanám, hogy ezt a jelentést nem halasztanám, bár azzal egyetértek, illetve nem értek egyet azzal, hogy ez egy elképesztően fontos jelentés, csak egy viszonylag fontos téma. Martin úr tudna nekem példát mondani olyan ügyre, ahol egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást közös bizottsági ülésen kell eh, elfogadni? Milyen más bizottságok eh, részéről várható az, hogy megpróbálják maguknak vindikálni az INTA eh, előjogait. Itt az AFET-től félünk, vagy az AFET esetében fordulhat elő ilyen jogigénybejelentés, vagy, vagy ki, ki, ki más részéről. Én, én tehát gyakorlatilag szeretném látni, hogy ez hol és milyen formában lehet probléma. Először is akkor Andrew kérdésére válaszolnék. Ez egy elég akut kérdés, mert eh, én egy sor olyan megállapodás van, amit én kereskedelmi megállapodásnak tartok, és az AFET viszi ezeket az ügyeket. Két lehetőség van az INTA kezében. Egyrészt kihívást intézhetünk az eredeti allokációval szemben, tehát átvenni a jelentést, vagy pedig az 50-es cikk értelmében egy közös eljárás mellett kardoskodunk. De hogyha vesszük például az andoki megállapodást, ez Peruval és Kolumbiával egy szabadkereskedelmi megállapodás elsősorban. Ugyanakkor vannak neki politikai aspektusai és vezülete, vetülete is, ezért hivatalosan e, társulási e, egyezménynek minősül, és mivel a társulási egyezmények a külügyi szakbizottságra tartoznak, ezért oda tartozik. De e, mivel nagyrészt kereskedelmi megállapodásról van szó, egész egyszerűen nem fogadható el, hogy az intának ne legyen ebbe jelentős beleszólása. Na most Lisszabon előtt mindez csak idegesítő volt, de nem életbevágó. Lisszabon után ez azért sokkal e, fontosabb, és ezért is e, fontos az 51-es cikről most e, dönteni. Nem gondolom azt, hogy meg kellene várnunk a, a júniusi mini plenárison a szavazást az 50-es cikről, de ha ragaszkodnak hozzá, persze akkor el tudom fogadni ezt. Se non ci sono altri, eh beh, mi pare che tutta la questione... Nos. Úgy gondolom, hogy eh, redukálhatjuk az egészet, eh, hogy arra, hogy holnap szavazunk-e, vagy elhalasztjuk a szavazást. Természetesen én is eh, az elnök szempontjából látom ezt, nekem gondoskodnunk kell arról, hogy jól menjenek a dolgok, úgyhogy azt mondom, szavazzunk. Mi pare che Martin è d'accordo. Quindi non c'è bisogno. Úgy látom, Martin úr egyetért. Akkor nem szavazunk, jó? Akkor nem szavazunk. Köszönjük Martin úrnak a jelentést, és köszöntöm a, vagy köszönöm a hozzászólóknak, de Martin úrnak van még egy jelentése, ez a hetedik napi rendi pont. Az Európai Parlament, a Tanács Bizottság a határozatot felváltó Európai Parlamenti Rendeletre irányuló javaslat az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről. Martin úr novemberben lett a jelentés előadója, 2009. novemberében. Itt most értékelni szeretnénk a tapasztalatokat. Elnézést, elnök úr, én nekem el kell mennem egy másik szakbizottsági ülésre. Én azt hittem, hogy ezzel holnapra fogunk, ezzel holnap délelőtt fogunk foglalkozni. Elnézést kérek, most nem vagyok erre fölkészülve. It's very, it's very important, very... Igen, én is egyetértek, hogy ez viszont tényleg nagyon fontos és nagyon jelentős téma, de nekem most le kell lépnem. Elnézést kérek ezért. I should, I should explain to Andrew that it's a colleague of his. Andrewnak mondom, hogy egy brit liberális érkezik körénk, a skót ügyekkel foglalkozó miniszter, és én már vele terveztem egy találkozást. Elnézést. di intervento, prego. Prego. Egy további hozzászólás is van. Lesz lehetőség holnap délelőtt arra, hogy Martin úrnak kérdéseket tegyünk fel. Hány óra körül? Meg tudja mondani? Ugyanis kilenckor szavazunk, nem? Sì. Dunque l'ipotesi di un rinvio a domani mattina della relazione. Nos, hogyha Martin úr jelentését elhalasztjuk holnap délelőtre, az Európai Parlament vizsgálati jogáról szóló jelentésről beszélünk. Erre nyilván van lehetőség. Mi egyébként egy kicsit hosszabb vitára számítottunk ma, és úgy gondoltuk, hogy holnap 10-től szavazunk, vagyis előtte a Martin jelentés sorra vesszük, vagy vehetjük. Tulajdonképpen már így is terveztük egy kicsit, ez egy hipotetikus megoldás volt, hogy még egy kicsivel több időt tudjunk nyerni. De hát nem tudjuk klónozni az embereket, meg nem is szabad. Martin úr nem tud osztódni, éppen ezért helyet adok a javaslatának. Holnap kilenckor lesz tehát a vita, és most túl sok dolgunk nincs. Ettől kezdve az összes témát megtárgyaltuk, ami a szakbizottsághoz tartozna. Tulajdonképpen ezzel berekezthetem a szakbizottság ülését, és 9 órakor, nem 10-kor, hanem 9-kor találkozunk szakbizottsági szinten. Ott folytatódik az ülés, most pedig a koordinátorok ülése kezdődhet. Vagy nem? E Akkor egy rövid szünetet beiktatunk. Úgy gondolom az összes koordinátor itt van, talán még az egyetlen hiányzót, Mendesiszt be tudjuk